Uh, we will start hearing of the Committee on Women Rights. Jó napot kívánok, elkezdjük a meghallgatást a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban. Uh, itt most uh, együttműködünk a Polgári Jogi Bizottsággal, a LIBE Bizottsággal, uh, nők helyzete, migráns munkavállalók helyzete a gazdaságokban, illetve a falvakban, az Európai Unió területén. Először szeretném megadni a szót a főbb hozzászólóinknak. Francesca Commissari, aki egy, fotó, egy fotoművész Szicíliából, és ő kap először szót, tessék. Okay. Buongiorno. um... Jó napot kívánok mindenkinek! Hogy is működik itt ez a szerkezet? Négy évvel ezelőtt alkalma volt Szicíliába látogatni. Nem vagyok szicíli egyébként. Két és fél évig dolgoztam a román nők témáján, a Ragúza környéki mezőgazdasági tevékenységben dolgozó román nőket fényképeztem két és fél éven keresztül. Ez a tájkép, tehát a ragúzai vidék, igen, ez látható. Az elmúlt 30 évben nagyon sok minden változott Ragúzában korábban szőlőtermelés folyt, most pedig leginkább üvegházakban, melegházakban termelik a különböző zöldségeket, gyümölcsöket. Korábban helyiek, illetve észak-afrikaiak dolgoztak legfőképpen a mezőkön. Viszont az utóbbi időkben, mióta Románia, illetve kelet-európai országok és tagjai az EU-nak, egyre több a román és egyéb kelet-európai vendégmunkás, aki Ragúzában dolgozik. Akik itt dolgoznak, egy konkrét román területről érkeznek, Moldáviából, Jás, Bakao és Botosáni területéről, és valójában ez egy olyan, olyan gazdasági berendezkedés, hogy tehát valójában olyan területről érkeztek, ahol még fizetést sem kapnak ezek a munkások Romániában, önfenntartó gazdálkodást folytatnak, és éppen azért érkeznek Ragúzába dolgozni, mert ott legalább valamilyen fizetést kapnak. Nagyon sok nő dolgozik Ragúzában, és a nőknek ez a túlsúlya nagyon megváltoztatta a mezőgazdaság és egyéb egyensúlyokat itt a régióban. Nagyon olcsó munkaerőnek számítanak, sokkal alacsonyabb költségekkel dolgozhat így a mezőgazda, mint korábban, amikor észak-afrikai munkásokkal dolgoztattak, illetve a szakszervezeti védettségük sem akkora. 10 25 euró közötti a napi fizetségük. Leginkább nőket alkalmaznak, nagyon alacsony tehát a fizetés, és ez megváltoztatta a helyi piacot is, mert korábban a helyi nőket nem alkalmazták ilyen típusú munkákra. A nők néha egyedül érkeznek, néha gyermekekkel, van olyan is, hogy egyedül maradnak, amíg itt dolgoznak a vidéken. Ez alatt a két-két és fél év alatt volt alkalmam arra, hogy rádöbbenjek, hogy ez egy zárt rendszer. Megérkeznek ezek a dolgozók Romániából autóbusszal, általában a Vitória állomásra érkeznek, az a helyi székhely, helyi központ, általában más román dolgozók fogadják őket, utána rögtön oda viszik őket a mezőgazdasági területre, tehát gyakorlatilag a melegházak közé érkeznek. Ezek általában családi vállalkozások, akik üzemeltetik ezeket a melegházakat, vagy üvegházakat, kettő-öt alkalmazottal dolgoznak ezek a kisvállalkozások, és az üvegházakon belül élnek a munkavállalók, Azért mondom ezt, mert de nem tudnák kifizetni a lakásbérlést máshogyan, és gyakorlatilag raktárakban élnek, ahol a különböző vegyszereket, vagy az egyéb eszközöket tárolják, amelyek szükségesek a mezőgazdasági tevékenységhez, és mondhatjuk azt, hogy átalakították ezeket házakká, de valójában nem házak ezek, nincs ivóvíz például, sokszor nincs folyóvíz sem, nincs áram sem, nagyon hideg van. Télen nagyon meleg van nyáron. Ezek ilyen áll lakások, vagy házak. Sokszor nagyon közel vannak ezek az épületek magukhoz, az üvegházakhoz. Itt láthatjuk a fényképen egész egyszerűen a, az üvegház mellett van maga ez a ház is, ahol elhelyezik a dolgozókat, sokszor vegyszerek közvetlen környezetében laknak ezek a munkavállalók. Egyetlen kórház van, nagyon sokszor kórházba kell szállítani a menek, ezeket a dolgozókat, mert vegyi hatásnak vannak kitéve, a tüdejük vagy a bőrük sokszor reakciót mutat ezekre a vegyszerekre, és ezért kerülnek kórházba. Egyértelmű, hogy sokat változtatott a helyi helyzeten az, hogy sok nő kezdett el itt dolgozni. A nők ugyanúgy dolgoznak, mint a férfiak, tehát ugyanazoknak a problémáknak vannak, kite, vannak kitéve, ugyanakkor kell érkezniük, ugyanaz a beosztásuk, ugyanolyan terhelésük van, mint a férfiaknak. Általában gyerekekkel jönnek ezek a nők, de azért olyanok is vannak, akik otthon hagyják a gyerekeiket, és aztán folyamatosan küldik haza a fizetésük egy részét, de a legtöbb nő elhozza a gyerekét. Elég sok tehát a gyerek ezeken a mezőgazdasági területeken. Gyakorlatilag senki nem jár közülük iskolába. És az egyik legnagyobb probléma ezeknek a nőknek, hogy hogyan juthatnak, hogyan férhetnének hozzá az iskolázottsághoz, vagy az oktatási rendszerhez. Nem tudják a nyelvet sem, tehát nem beszélik a nyelvet sem a gyerekek, sem az anyák. Ezen túlmenően ott van még az iskolába jutás kérdése is, tehát a közlekedés egy nagyon komoly gondot jelent. Nagyon elszigeteltek ezek a nők és a gyerekek. Nincsen semmilyen típusú tömegközlekedési szolgáltatás tehát a falvakba sem tudnak elmenni ezek a nők, ezek a gyerekek, ezek lehetnek 10-15 kilométerre elhelyezkedő falvak is, és hogyha valaki, de ha valaki 15-20 eurót keres egy nap, akkor nem fogja a taxival elküldeni a gyermekét a, az iskolába. Ez az egyik alapprobléma tehát. És éppen ezért nagyon sérülékenyek ezek a nők, nagyon könnyen zsarolhatóak, Sokszor el kell fogadniuk azokat a kéréseket, amit a munkaadó támasz feléjük, hogy mindegy szívességként a gyermekek valahogyan eljussanak az iskolába. Egy konkrét munkavállalóról szeretnék beszélni, Andreáról. Ez Andrea, illetve egy konkrét gyermekről szeretnék beszélni, Andreáról. Andrea ebben a zárt közösségben él, látható, hogy egy rács mögött van. És ez a gyermek, Andrea sosem járt iskolába, egy Egyébként együtt működtünk egy olyan szervezettel, egy olyan szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezettel, amely a amelyek foglalkoznak ilyen nehéz helyzetben lévő eh, gyerekekkel és felnőttekkel. Egész nap gyakorlatilag más eh, hasonló gyerekekkel van, eh, vannak egyedül ezek a, ezek a gyerekek, nem járnak iskolában, nagyon komoly gond az, az élelmezés, fehérjéhez, tejtermékhez is nagyon ritkán jutnak, nagyon keveset keresnek ugye a szülők, vagy az anyák, és sokszor a túlórákat, vagy a alacsony keresetet úgy kompenzálja a munkadó, hogy egy-egy darab sajtot ad hétvégére. Aztán gondot jelent a szexuális kizsákmányolás is, nem a munkáltató a vétkes, hanem általában más román munkavállalók, akik ott, dolgoz, akik ott dolgoznak a környéken, tehát ezeket a gyerekeket is kizsákmányolják idősebb gyermekek többek között. Gyermekek, nők is ki vannak téve az ilyen típusú szexuális kizsákmányolásnak. Nikoletta egyike azoknak a keveseknek, aki úgy döntött, hogy feljelentést tesz. Valójában nem akart erről beszélni, és hát hadd mondjam el azt, hogy nagyon kevesen tesznek feljelentést, félnek, félnek attól, hogy ennek milyen következménye lesz, és van olyan is, van olyan eset is, hogy a munkáltató pisztolyjal fogadja, vagy fegyverrel fogadja azokat a nőket, akik, fel, akik feljelentést tesznek, hogy miután ezek a nők el se jutnak a városokba vagy a, vagy a falvakba, a menekülési lehetőségük és nagyon kevés, illetve nem jutnak el oda sem, hogy nem jutnak el abba a közegbe, ahol megtehetnék a feljelentést. Aztán fenyegeti őket a munkáltató, és sok esetben ugye vannak nem kívánt terhességek is, az abortusz nem engedik a munkáltatók, de Előfordul az, hogy különböző, különböző szervezetek, illetve a rendőrség közösen összefognak, amikor tudomásuk, tudomást szereznek egy ilyen esetről, és megtörténik a feljelentés. Általában a nők ilyen barakokban laknak. Sokszor éjszaka nyitva kell hagyni az ajtót, így lehetőség nyílik arra, lehetősége nyílik arra a munkáltatónak, hogy találkozzanak éjszaka, és nagyon sok nő áldozatnak érzi magát. De egyrészt a kiinduló helyzetük is nagyon hasonlatos ahhoz, amit itt még egyszer át kell élniük. A céluk az, hogy pénzt tudjanak keresni a munkájukkal, munkájukkal és ezt eh, haza tudják küldeni. Mondtam, hogy sok esetben a gyermekek otthon vannak, vagy a család többi része otthon van, és haza küldjük a pénzüket. Sokan úgy döntenek, hogy mégis kitartanak, és eh, csöndesen elviselik a helyzetet. Ezek munkavállalók, de úgy kezelik őket, mintha nem munkavállalók lennének. sokszor úgy kezelik őket, mint hogyha jöttmentek lennének, és a szerződések is, a munkaszerződések, amelyek, amelyeket aláírnak, valójában nem, nem felelnek meg a kollektív szerződések normáinak. De ennek ellenére nagyon sok nő ott marad, van olyan is, aki elmegy több olyan eset is van, amikor kétszer-háromszor visszatérnek ezekre a helyekre. Romániában volt olyan is egyébként, olyan munkavállaló, akit én magam is követtem. Tehát szezonális munkát végeznek, a munkavállalók pénzt keresnek, aztán hazamennek, ha, elfogyik, ha elfogy a pénzük, akkor visszatérnek Ragúzába. Sokszor előfordul az, hogy nem fizetik ki a teljes fizetést, a munkáltató alternatívát javasol, hogy hogyan lehetne más, hogy kipótolni azt a fizetést, amit nem adnak, nem tudnak kifizetni készpénzben a, a munkavállalónak, de ez még mindig jobb, mint az eredeti helyzet, mert Romániában ezek az emberek semmilyen fizetést nem kapnak. Köszönöm. Dragicsi asszonynak adnám meg a szót. Az Esélyegyenlőség Nemzeti Intézménynek a igazgatója Romániában. Kedves kollégák, kedves meghívottak, először is köszönetet szeretnék mondani azért a lehetőséget, hogy eljöhettem ide ma szólni önökhöz. Azt is köszönöm önöknek, hogy érdeklődnek a téma iránt. Romániában az esélyegyenlőség biztosítása és a nők és gyermekek védelme Románia határain belül és azon kívül alapvető része a demokratikus társadalmunknak. Ezért ez nagyon fontos minden társadalmi rétegben, minden társadalmi helyzetben, a munkahelyen, a nők gazdasági lehetőségeinek biztosítása érdekében, és nem utolsó sorban a női migráns munkavállalók védelme is ide tartozik. Romániában új helyzet alakult ki kormány a programjában, amit a parlament elfogadott, egy külön fejezetet fogadott el a nők és gyermekek védelmére. Ez először történik meg. Arról szól, hogy hogyan lehet megvalósítani azokat a specifikus célokat, amelyeket a Nemzeti Esélyegyelőségi Intézmény tűzött ki. Romániában a vidéki és gazdaságokban dolgozó női munkás munkavállalók védelme nagyon fontos. Fontos a munkavállalás lehetősége, de az is nagyon fontos, hogy védjük a nőket a kizsákmányolástól és a szexuális zaklatástól. Civil szervezetekkel működünk együtt, és segítséget nyújtunk. Romániában vezető szerepet vállalunk a női migráns munkavállalóknak adott lehetőségek területén az Európai Unióban. Körülbelül két millió román nő hagyta el az országot, hogy külföldön dolgozzon. De nem csak nők, hanem férfiak is. Azonban nagyon sok kihívás, amely előttük áll. Amikor az országát elhagyja az ember, jogi védelem nélkül nem érhet a jogaival, akkor azt kockáztatja, hogy kizsákmányolják, emberkereskedők kezébe kerül, vagy szexuálisan kizsákmányolják. Az EU-ban a gazdaságokban dolgozók több mint egy harmada nő. Nagyon sok román és más nemzetiségű nőt kizsákmányolnak, különösen olyan területeken, ahol nagy román diaszpóra dolgozik. Ez egyfajta csapda. Ebből nem könnyű kikerülni. Nem kapnak jogi segítséget, gyakran emberkereskedők és szexuális kizsákmányolók kezébe kerülnek. A mezőgazdaságban gyakran kényszermunkát végeztetnek velük, különösen a távol vidéki területeken. A román állampolgárokat, és különösen a román nőket nagyon nagy arányban érinti ez a probléma. Igazából ez egy modern rabszolgaság. A be nem jelentett munkavállalás. Ezeknek a nőknek a kizsákmányolása gyakran román közvetítők segítségével. Most nagy figyelmet kap Olaszországban, Spanyolországban, ahol nagyon nagy számban vannak, és Romániában is, hogy ennek a sérülékeny csoportnak a helyzetét orvosoljuk Románián kívül. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU-nak kötelessége az, hogy tájékoztassa ezeket az embereket, kezdeményezéseket tegyen helyi és nemzeti szinten, illetve diplomáciai szinten, és tiszteletben tartsa a jogaikat teljes mértékben, különösen a veszélyeztetett nők helyzetét. Romániában koherens munkát végzünk ez ügyben, folyik a nemzeti kampány, ismeretterjesztő kampányokat folytatunk, az egyenlő esélyeknek van egy külön intézménye, a minisztériummal együttműködünk a román diaszpóra megsegítésére. Nagyon fontos, hogy mind a jogalkotás, mind a szélesebb körül társadalomban egyre inkább ráirányuljon a figyelem ezekre a csoportokra, illetve védjük azokat, akik esetleg haza akarnak térni a munkaügyi miniszter elfogadott olyan jogi mechanizmusokat, amelyek a védelmet irányozzák. Mi informálni szeretnénk az EU-ban dolgozó embereket, szeretnénk őket tájékoztatni, kapnak szórólapokat, 20 különböző tagállamban, fölhívjuk a figyelmüket, hogy milyen szervezetekhez és hálózatokhoz fordulhatnak, hogy milyen jogaik vannak, nyugdíj, társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy területén, illetve hogy a befogadó államnak mik a munkaügyi feltételei. Ezt a tájékoztatást az EURES hálózat is biztosítja, és Létre fogunk hozni egy külön szervezetet, amelyet 13 attosé alkot, akiknek az a feladata, hogy a külföldön munkát vállalóknak az érdekeit védjék. A román állampolgárok, akik úgy döntenek, hogy hazatérnek Romániába, az igazságügyi minisztérium külön tájékoztatást állít rendelkezésre, hogy hogyan találhatnak szállást, munkát, társadalombiztosítást, hogyan kezdhetnek saját vállalkozást, és hogyan szerezhetnek további <clears throat> végzettségeket. A nők, akik visszatérnek Romániába, és továbbra is a mezőgazdaságban szeretnének dolgozni, őket is segítjük. Ezt a munkát segíti az Európai Unió is. És reméljük, hogy ez vonzóba teszi mind a két nem számára a mezőgazdaságban folytatott munkavégzést. A Nemzeti Vidékfejlesztési Programban, amely jelenleg folyik, jogi, intézményi és pénzügyi segítséget is nyújtunk. Megvannak a megfelelő szervezetek, és szerepük az, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsák. aktívan együtt fogunk működni a vidéken dolgozó nőket képviselő szervezetekkel is. Tanfolyamokat szervezünk, diszkrimináció ellenes kampányokat folytatunk, és így a struktúra keretében a vidéki területek eh, is támogatást kaphatnak a LEADER program keretében. Munkahelyeket teremtünk a nők számára, vagy jobb minőségű munkákat nyújtunk, így a gazdasági mutatókat javíthatjuk. Megakadályozhatjuk a nemi alapú megkülönböztetést, és vidéken jobb munkalehetőségeket kínálhatunk. Ugyanakkor megerősítjük a társadalmi struktúrákat vidéken, például a gyermekfelügyeletet biztosítjuk, illetve az iskola utáni tevékenységeket. Nagyon fontos azonban a képzettségi szintnek a megemelése a vidéki népesség körében. Európában Románia támogatja a kezdeményezéseket ez ügyben, átülteti a nemzeti joganyagba azokat a jogszabályokat, amelyeknek célja, hogy az Európai Unió stratégiai elkötelezettségét erősítse az esélyegyenlőség területen 2017-2019 között. Harcolunk a családon belüli erőszak ellen, a mi ügynökségünk is külön kezdeményezéseket tesz a vidéki területeken. Románia teljes mértékben elkötelezett ez ügyben, és támogatjuk az alapértékeket, amelyeket az emberi jogok kartája lefektet. Románia ratifikálta az isztambuli egyezményt is. Mi úgy érezzük, hogy ez a legfontosabb jogi keret globális téren. Nagyon fontos az egyezményeknek a romániai elismertetése, Verika Dancsil az első női miniszterelnök Romániában nagyon sok intézkedést fogadott el, amelyeknek célja az ilyen irányú változtatások, megvalósítások. Például az esélyegyenlőség biztosítása a szakmai élet területén, annak érdekében, hogy a munka helyeken a férfiak és nők egyenlő esélyekkel induljanak. Aztán a családon belüli erőszak elleni jogszabály. Ez teljes mértékben megfelel az isztambuli egyezménynek. Illetve a távoltartási intézkedésekkel való élhetés, ami csökkent megtenni a családon belüli erőszak következményeit. Én azért veszek itt részt ebben a vitában ma, mert ezen lehetőséget kapok arra, hogy megint csak hangot adjak annak, hogy Románia elkötelezett ezen a téren, és minden intézkedést megteszünk, amely az esélyegyelőséget van hivatott biztosítani. Köszönöm. Ačiū labai už jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, Rumunijos premjerė dabartinė Vero... Köszönöm. Dancsilova asszony, aki ma Románia miniszterelnöke, korábban itt volt igen aktív képviselő. Minden jót és sok sikert kívánunk neki abban, hogy elérje a nők és férfiak közti egyenlőséget. Association, please. So thank you again for the invitation to be here. Köszönöm a meghívást. Eh, Sally Shortall vagyok, az utolsó meghívott eh, személy és néhány olyan dologhoz szólok én is hozzá, amiről már volt néhány szó itt. Mielőtt elmélyednék a témában, a migráns női munkavállalók témájába, szeretném ismertetni az agrárium általános helyzetét Európában. A mezőgazdaság az továbbra is a legnagyobb egyenlőtlenséggel sújtott terület. A nők nem szoktak földet örökölni, nem vesznek részt a gazdaszervezetekben, és ez egész Európában igaz különösen Észak-Európában. Nagy-Britanniában például 16% a női földtulajdonosoknak az aránya, és a nagy részük ezeknek is özvegy, akik a férjüktől örökölték a földet. De ugyanez a helyzet Norvégiában és Írországban is, ahol a nő a földtulajdonos, az inkább eh, Kelet-Európában és Dél-Európában figyelhető meg, ahol viszont nagyon kicsik a földbirtokok. A migráns női munkavállalók munkavállalók tehát eh, egy olyan mezőgazdaságban dolgoznak, ahol a nemi egyenlőtlenség különösen súlyos. Én eh, egy tanulmányt készítettem a közelmúltban a skót kormány számára, és megvizsgáltam a nők helyzetét az agráriumban, eh, és ott a zaklatás és egyéb problémák jellemzőek, a diszkrimináció is, tehát egy nagyon egyenlőtlen ágazatról van szó, ahol a nemi egyenlőtlenség különösen súlyos, e, és általában a női munkavállalók férfi munkaadónak dolgoznak. Ez egy ír árverésen készült, ez a kép, egyetlen egy nőt látunk, mindenki más férfi ezen a képen, ami jó képet fest, a reális képet fest a mezőgazdaságról. Most akkor a migráns munkavállalókról beszélek az Európai Unió belén. Én 23 éve Észak-Írországban élek, ott beszélek az ottani területekről, illetve az élelmiszerfeldolgozó iparról és a, gazdasági, a, gazdaságokban munkát végző munkavállalókról. Nem sokkal ezelőttig az emberek nem nagyon tudták, hogy hol van Észak-Írország, vagy mi is az most. Annyit van a hírekben, hogy legink, a legtöbb ember tudja, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság része és az Ír-sziget északi részén van. Sajnos a nagyon kevés adat áll rendelkezésre a migráns női munkavállalóktól, nagyon keveset tudunk nagyon megbízhatatlanak az adatok. Tudjuk, hogy a munkavállalók száma a mezőgazdaságban, eh, ott, eh, hogyha ezt nézzük, akkor több a férfi, mint a nő, de bizonyos ágazatokban a mezőgazdaságon belül, például eperszedésben, eh, főleg a nők dolgoznak, azt mondják, hogy azért, mert ügyesebb a kezük gyakran olyan embereket szerződtetnek, olyan nőket, akiknek kis gyerekük van, hogy aztán az évad végén biztosan hazamenjenek. Nyilván akiknek kis gyerekük van, az haza fog térni nagy valószínűséggel. Ez megint csak könnyebbé teszi a kizsákmányolást. A az agrármunka az alacsony fizetésű, ahogy Francesca is mondta, sőt lefelet, le lehet szorítani még a béreket még inkább. Nagyon kemény munkáról van szó, és szezonális a munka egy jelentős részét eh, lehetne gépesíteni vagy robotokkal eh, kiváltani, de mivel ennyire olcsó a migráns munkavállaló, ezért nincs ösztönzés a robotosításra, illetve gépesítésre noha legális munkavégzésről van szó, nagyon hosszú a nap, nagyon alacsony a munka, és veszélyesek a munkakörülmények. Nagyon alacsony a munkabér, és veszélyesek a munkakörülmények. A Potter and Hamilton eh, kutatói munkája, illetve a saját eh, doktori disszertációm erről a témáról szól, és leginkább a félelem a megfogható, amikor az ember beszél a női migráns munkavállalókkal, nem ismerik a jogaikat, eh, és ahogy a kollega is mondta, itt eh, ügynökségeken keresztül hozzák be őket, nem tudják, hogy ki a munkáltató, nem tudják, hogy az ügynökségnek dolgoznak-e, vagy a munkáltató a gazda, félnek, nem rendelkeznek információval, fogalmuk sincs, hogy eh, hogyan kell regisztrálni magukat, regisztráltatni magukat munkavállalóként. Nagyon sok egyéb eh, problémákkal is eh, szembe kell, hogy nézzenek, például nyelvi problémákkal, olyan szerződéseket kell aláírniuk, amit nem értenek, mert más nyelven van, írva, a gazda általában a főbérlő is, tehát az elhelyezésükről is ő gondoskodik, nagyon rossz körülmények között kizsákmányolják gyakran a munkavállalókat, például a közlekedésért is e, iszonyatos pénzeket számláznak. Emellett van egy kiszolgáltatottság, amely az elszigeteltségből származik. a túlmunkát nem fizetik ki, nem tudják, hogy hogyan kérjék, és nem tudják, hogy milyen jogaik vannak. Most szeretnék beszélni az élelmiszerfeldolgozó iparban dolgozó nőkről, örülök annak, hogy a meghallgatás címe az nem csak a gazdaságokban dolgozó nőket emeli ki, hanem a falusi vidéki területeken dolgozó nőket is, jellemzően ezek élelmiszeriparban dolgozó nők, akiket szintén rendkívül kizsákmányolnak. A kutatás Észak-Írországról szól, a fel, az élelmiszerfeldolgozó piacról, ahol vannak litvánok, lengyelek, ukránok, románok és portugálok is, akik ott dolgoznak. A portugál meglepett. Azt látjuk, hogy ezek a nők arra panaszkodnak, hogy keves fizetést kapnak, a főnökök férfiak, viszont minden más munkavállaló az nő. 12 órát dolgoznak, de nem kapnak túlórát, nem fizetik ki a túlórát, nagyon sokan lettek közülük, és ráadásul család, illetve a, a tágabb ismeretségi kör együtt megy dolgozni. Arra panaszkodnak, hogy kizsákmányoló és kabzsi a tulajdonos, és nem fizeti ki őket rendesen. A, a helyzet hasonló Spanyolországban, az Eper földeken is. Látjuk azt, hogy itt leginkább a gyerektelen vagy felnőtt gyerekkel rendelkező nőket foglalkoztatják, akiket hosszabb ideig lehet foglalkoztatni. Ezek viszont olyan migránsok, akik ott maradnak, nem beszélik a nyelvet. Középkorúak, nincsenek családi kapcsolataik, tehát nagyon hosszasan lehet őket dolgoztatni, akár a hétvégén is, és látjuk azt, hogy különböző helyzetű nőket rekrutálnak a különböző életkörülményeik alapján megpróbálnak beilleszkedni ezek a nők, megpróbálják megtanulni a nyelvet, vannak olyanok, akik templomba akarnak járni, nyelvet tanulni akarnak járni, de nem engedik meg eh, nekik. Eh, eh, az este hétkor kezdődő iskolába sem mehet el, mert akkor hatkor be kéne fejeznie a munkáját, de a gazda nem engedte el tehát nem teszik lehetővé a képzést, az oktatást, a hosszú munkaidő pedig a kiszolgáltatottságot teszi véglegessé és megakadályozza az integrációt. Azt is látjuk, hogy a létesítmények sem felelnek meg a női munkavállalók szükségleteinek. Itt a szünetek hosszáról, a munkaközi szünetek hosszáról van szó, illetve arról, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, hogy WC-re menjenek. Van egy egy 20 perces szünet, ami a valójá, valóságban csak 11 eh, perc, eh, mert ez, ebbe az időbe kell bezsúfolni a eh, büfét és a WC-t is. Nagyon kevés WC van, hosszú sorák, sorok állnak, nagyon nehéz maga a munka is. Egy nő a tanulmányban arról beszél, hogy nagyon kemény fizikai munka, egész nap 22 kilós ládákat kell cipelni, és minden nap fáj a válla, illetve az egész teste. Jó napnak számít, amikor csak 11-ig dolgozik, és reggel hatkor kezdődik, olyan, mint a rabszolgaság, soha korábban nem tapasztaltam hasonlót, nagyon furcsa volt. Én az elején azt gondoltam, hogy ha más nők kibírják, akkor én is ki fogom bírni. Tehát itt látjuk ezt a e, lemondást, hogy elfogadják az emberek a szörnyű, sanyarú sorsukat. E, és végezetül az egyik nehézség az, hogy a mezőgazdasági munka ebben az esetben a profit maximalizálásáról szól. Ugyanis sokkal drágább a gépesítés, például az eperszedésre, mint az olcsó migráns kizsákmányolása. És ahogy Francesca is mondta, a nehézség az, hogy miközben nagyon alacsonyak a jövedelmek mégis magasabbak, mint a saját hazájukban lennének. Nagyon komoly etikai kérdéseket vet föl ez az egész. Miért rendelkeznek hasonló jogokkal a, az Európai Unióban legális munkavállalók, mint például az amerikai illegális dokumentum nélküli, papír nélküli munkavállalók. A másik kérdés az az, hogy a gazdák autonómiája és önállósága a munka szabályozását nagyon nehézé teszi. Igazándiból a majdmezőgazdasági munkára nem nagyon terjednek ki a munkabiztonsági szabályok és egyéb szabályok teljes önállósága van a gazdának a saját földjén, ott ő, ő az úr. E, e, ezt is meg kéne valahogy gondolni, át kéne gondolni, hogy ezt hogyan tudjuk ezt a problémát kezelni. Szintén oda kell figyelni az élelmiszerfeldolgozó iparra és más e, falusi vidéki munkahelyekre, ahol a munkakörülmények szintén kizsákmányolóak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket, vagy élhetnek megjegyzésekkel. Irácsa. Buenas, buenos días. Eh, Jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, a meghívottjainknak. Köszönöm, hogy, köszönöm, hogy részt, vettek, részt vesznek ezen a meghallgatáson. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a migráns nők helyzetéről a vidéki területeken. Ez az első meghallgatás egy sorban, és azt gondolom, hogy a többi meghallgatás során majd konkretizálódik a helyzet. Ez egy olyan probléma, ami az egész Európai Unió területén eh, jelen van, de minden egyes tagállamban azért vannak helyi sajátosságok is, de, de az általános probléma az tényleg megvan. Ez egy nagyon sérülékeny ágazat, mezőgazdaságról van szó. A munkavállalók sokszor bevándorlók, de maga az is, hogy női munkavállalókról van szó, ez is jelent egyfajta sérülékenységet vagy kitettséget. Tehát a nőknek külön nehézségeik vannak, amely még jobban kiszolgáltatabbá, kiszolg, még kiszolgáltatabbá teszi őket, mint a többi bevándorló munkás. Ragúzában én is jártam, találkoztam Francescával. Sok civil szervezetet fölkerestünk, megpróbálják, megpróbálnak egyfajta segítséget nyújtani a migráns nőknek, de az agrár szövetségekkel is találkoztunk, fölkerestünk földműveseket is, gazdaságokat is, olyan helyeket is, ahol külön programokkal próbálnak a nők problémáin segíteni, és ez pozitív. Vannak olyan helyek, és erről is beszélni kell, vannak olyan gazdaságok, ahol jó gyakorlatot mutatnak, ahol jó gyakorlattal járnak elő. De a kizsákmányolás a nők sérülékeny helyzetének kihasználása, ez valóban komoly gond, és komoly gond az is, hogy gyakorlatilag zsarolják a nőket azzal, hogy a gyerekeiket elviszik iskolába, illetve szexuális kizsákmányolás is komoly gond. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani, de hadd emeljem ki azt, hogy nagyon sok olyan civil szervezet van, amely próbálja segíteni a nőket, erre vonatkozóan kéne egyfajta nyomonkövetést megszervezni. Még egy dolgot hadd mondjak. A megszorítási politikának vajon milyen hatása lett a mezőgazdasági politikára? Amikor Raguzában a hatóságokkal egyeztettünk, akkor ők először is azt mondták el, hogy gyakorlatilag nagyon kicsi a költségvetésük, például a, munkaügyi ellenőröket, és alig tudják megfizetni. Nagyon kevés ellenőrzést tudnak végezni. Pedig pont erre lenne szükség, munkaügyi ellenőrzésekre. Így lehet szankcionálni, megbüntetni azokat, akik nem felelnek meg a munkaügyi elvárásoknak. És hogyha egyetlen munkaügyi ellenőr van egy olyan területen, ahol van 500 gazdaság, akkor elég nehéz bármit elérni. Hogyan lehet minden, minden gazdaságot fölkeresni, mindent megvizsgálni egyetlen embernek egy ilyen nagy területen? Az egyik gazda elismerte azt, hogy valóban történnek ilyen dolgok, tehát nem próbáltak eltávolodni ettől a helyzettől, hanem beismerték, hogy tényleg ez a probléma. Ezt elismerik tehát a gazdák is. És arról is beszámoltak a gazdák, hogy a legitimitásukat ez sérti. Ez nem tesz jót a hírnemüknek, És vannak olyanok, akiknek fontos az, hogy a munkát, munkavállalók jogait tiszteletben tartsák, nekik sem tesz jót ez a hatás ezeknek a gazdaságoknak, ennek az egész régiónak az imidzsét annyira lerombolta ez a jelenség, hogy a termékek eladhatóságát is immáron befolyásolja ez. Tehát nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő költségvetése a munkaügyi szervezeteknek, hogy a munkaügyi ellenőrzést megoldják. Így segíthetünk ezeknek a nőknek. Tehát finansz, finanszírozásban kell segítséget nyújtanunk illetve segíteni kell azoknak a civil szervezeteknek is, akik kiállnak ezek mellett, a női munkavállalók mellett, ez is alapvető fontosságú dolog. Mindenképpen támogatni kell ezeket a szervezeteket, akik aktívak, és valójában olyan munkát végeznek, amit a hatóságoknak kéne elvégezniük, tehát helyettük dolgoznak gyakorlatilag. Segítsük ezeket a civil szervezeteket, koordináljunk közöttük, illetve adjuk meg a megfelelő költségvetést, a megfelelő pénzügyi támogatást a hatóságoknak is. Azt hiszem ezt tehetjük a magunk részéről. Egyébként a mezőgazdaságban dolgozóknak, a migráns dolgozóknak, illetve a női migráns dolgozóknak azt tehet jót, hogyha összefogunk. És még egyszer köszönetet mondok a vendégeinknek, és hadd mondjam el azt, hogy a szocialista frakció mindent megtesz azért, hogy ezeknek a női munkavállalóknak az életminősége jobb legyen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Svédül fogok hozzászólni. Köszönöm, és köszönöm azt is, hogy ilyen érdekfeszítő előadást tartott. Tudjuk, hogy ezek a dolgok megtörténnek, de amikor első kézből hallja az ember ezeket a történeteket, és látja a fotókat, akkor az megtöbbentő. Én az emberkereskedelem témájával 2009 óta foglalkozom, és 2011 óta a jogalkotásban is aktívan részt veszek. Nyilvánvalóan, hogy a jogalkotás maga nem oldhatja meg a problémákat. De ennek ellenére az emberkereskedelem elleni jogszabályokat újra kell dolgoznunk, Ön, aki az első előadást tett és nem jut eszembe a neve, aki követte a kislánynak a sorsát és az édesanyjáét. Ezek a nők önként mennek másik országba munkát vállalni. Persze egy módon rákényszerülnek, hiszen nincs elég pénzük Romániában. De amikor a munkavállalás helyére érkeznek, attól a pillanattól kezdve mégis mondhatjuk azt, hogy emberkereskedők áldozatává váltak. Hiszen igazából semmiért dolgoznak, aztán szexuálisan kizsákmányolják őket, rákényszerítik őket, hogy éjszaka nyitva hagyják a szállásuk ajtaját, és akkor így ki lehet őket zsákmányolni. A legrosszabban azonban azok a helyzetben azok a gyermekek vannak, akiket ezek a nők magukkal visznek, eh, hiszen őket is kizsákmányják. Ez elfogadhatatlan, hogy manapság ez Európában megtörténik. Biztosítanunk kell, hogy ha valaki mugrá, migráns munkavállaló, legyenek jogai. Ebben nagyon nagy a felelősségünk. A kérdésem a következő. Ön azt mondta, hogy hetente 10-20 eurót kapnak. Nem tudom, hogy van különbség például a férfi és a női munkavállalók fizetések között? Ez az egyik dolog. A másik. Hány gyermekről beszélünk? ez, ez megengedhetetlen nekem, ez a megtöbbent az ön előadásában. Now I would like to give the floor to Miss Maria. Igen, Maria Noichia asszonynak adom meg a szót. Én egy dolgot szeretnék tisztázni. A szociális frakcióban egyre többet foglalkozunk ezzel. Mit nevezünk önkéntesnek? A prostitúció, a béranyaság, a szervtonorság, illetve migráns munkavállás. Ezek mind olyan területek, amikkel kapcsolatban az önkéntes kifejezésről egy alapvető vitát kell folytatnunk. Néha a saját politikai pártunkon belül is vannak olyan nézetek, mi szerint a nőknek önkéntesen saját joguk az, hogy eldöntsék azt, hogy részt vesznek ezekben a tevékenységekben. Én nem hiszem, hogy a prostitúció, a béranyaság, vagy a migráns munkavállalás az önkéntes valaha is. Mindig van egyfajta nyomás, egyfajta szituáció amiből ez az egyetlen kiút. De a kiút az néha egy katasztrofális útvonal, és szeretném önöket támogatni. Valóban a felelősségi körök tisztázása nagyon fontos. Ön a romániai hölgy említette, hogy nagyon nagy a felelősségünk, nagyon szörnyű, hogy ezeket a nőket kényszerítik ezekre a dolgokra, de az egyetlen megoldás a tájékoztatás, az információ. Börtönbe kell zárni azokat, akik kizsákmányolják ezeket a nőket, azokat a férfiakat. Nem megengedhető ez a helyzet. Sütsük őket, nagyon nagy pénzbüntetésekkel. Nem lehet megengedni, hogy a drogkereskedőket börtönbe vetjük, de azokat, akik visszaélnek egy másik emberi lénynek a szenvedésével, azokat nem büntetjük. Ebben a helyzetben egyértelmű szabályokra van szükség. Ha valaki egy embertársának a kilátástalanságát, szükséghelyzetét ki használja, azok nézzenek szembe a börtönbüntetéssel, a szankciókkal. Az, hogy Európában ezt nem tudjuk elfogadtatni, az egy dolog. A másik az, hogy tudnunk kell, mindenkinek tudnia kell, hogy ez nem helyes. Most, hogy migránsokat érint ez, vagy az EU zónán belüli állampolgárokkal. Nekem ez egyenlőségjel, ez mind a két esetben rabszolgakereskedelem. Köszönöm. Mulțumesc pentru că am organizat acest, această... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Ez egy nagyon fontos meghallgatást. Ez egy valós helyzet. Az embereknek tudniuk kell arról, hogy ez létezik. Nem csak a hatóságoknak kell tudni erről, hanem nyomást kell nekünk gyakorolni, mint állampolgároknak helyi szinten, azokban a régiókban, ahol ez a helyzet előfordul. Ahol a mezőgazdaságban dolgozó nőket kizsákmányolják. Természetesen Ugye általában véve a mezőgazdaságban nagyon sok nőt foglalkoztatnak az Európai Unióban. Ezért közös érdeke minden EU-s állampolgárnak, minden tagállamnak. De nekem, mint román képviselőnek külön kötelességem, hogy megvédjem a női munkavállalásokat, akik Romániából különböző más államokba utaznak munkavállalás céljából, általában Olaszországba, Spanyolországba. Nagyon fontos az, hogy minden tagállam lépjen, ne ráncsuk meg a vállunkat, hogy ez igen, ez létezik. El kell ítélnünk azokat a körülményeket, amelyek között ezek a nők kell, hogy éljenek. Sem a munkakörülmények nem megfelelőek, sem a, az életkörülményeik, sem a munkahely és a lakhely közötti közlekedés nem megoldott, a gyermekek nem járnak iskolába, azért, mert a gyermekeket sem szállítják iskolába, nem részei a helyi közösségnek. Aztán a visszaélések, a szexuális kizsákmányolás, ez mind-mind része a mindennapi életüknek. Egyértelmű válaszlépéseket kell tennünk, nem szabad rejtegetnünk ezt a problémát. Aztán a bérek. Ezek a nők azért jönnek ezekre a területekre, mert pénzre van szükségük. Ez az igazság. Ha nem kapnak megfelelő fizetést, akkor a hátrahagyott támogatandó családtagjaik is megszenvedik ezt. Ez az egyik fő oka annak eleve, hogy ezek a nők hagyják, hogy így bánjanak velük, mert visszaélnek azzal, hogy ilyen pénzügyi helyzetbe kerültek. A szörnyűséges viszonyokat el kell viselni minden nap, és még ennek tetejébe ki sem fizetik őket. Úgyhogy minden tagállamnak nagyon komoly jogszabályokat kell hoznia, hogy megvédjük ezeket a nőket. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig. Megadtam a szót az Emberi Jogok és Alkotmányos Bizottság képviselőjének, hogy megtartsák előadásukat. Köszönöm, jó reggelt mindenkinek. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy előadhatjuk a nézeteinket itt. Mivel nincs sok időnk, ezért megpróbáljuk rövidre fogni, de utána válaszunk a kérdésekre. Először is a céljainkat adjuk elő, hogy a migráns nők milyen kihívásokkal állnak szemben a gazdaságokban. Ne? Olaszországot és Spanyolországot vizsgáltuk, a strukturális és ö, szituációs ö, tényezőket vizsgáltuk, miért ö, kerülnek a nők ilyen helyzetbe, illetve vizsgáltuk azt is, hogy ö, a migrációs politika milyen hatással van mindenre, bár példákat próbáltuk meg megjeleníteni, illetve hogy milyen szakpolitikákat helyeztek érvénybe a különböző tagállamok, és nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy gender, illetve emberi jogi aspektusokat jelenítsünk meg. Volt egy konceptuális keretünk, a sérülékenység volt a legfőbb vezérvonalunk. Ez nem csak személyes tulajdonságonkon múlik, hanem ez egy ilyen helyzeti alapú dolog is, tehát létrejöhet ilyen sérülékeny helyzet. Mi arra koncentráltunk leginkább, hogy milyen szituációs sérülékenység alakulhat ki, tehát a helyzet milyen problémákat szülhet. Mi úgy gondoljuk, hogy csupán az intrinzikus adottságokat vizsgálni nem elég. A migráns nők az, interszek, az interszekcionális diszkrimináció több formájának vannak kitéve. Az osz, gondot jelent az, hogy migránsok, nagyon, nagyon komoly gondot jelent az, hogy gyermekkel érkezhetnek, az, eg, az egészségügy, illetve az oktatás úgy, úgy is befolyásolja a helyzetüket. Nos, a vulnerabilitás, a sérülékenység azt jelenti EU-s definícióban, hogy egy személy képtelen alternatívákat kidolgozni, el kell fogadnia egy-egy zaklatásos vagy visszaéléses helyzetet. Nos, a migráns nőknek sokszor pontosan ez a helyzete. A 36-os a 36-os irányelv a céljában irrelevánsnak ítéli meg azt, hogy a nő mennyiben egyezik bele a helyzetbe. Nos, jelenleg a mezőgazdasági előállítási modell is segít sajnos ezen a sérülékenységen, Általában nagyon kevés a legális és biztonságos beutazási útvonal, és nagyon sokszor általában vagy menekültek, vagy kelet-európaiak dolgoznak ilyen mezőgazdasági üzemekben, és el kell mondanom azt is, hogy bár természetesen rendelkeznek legális otartózkodási lehetőségekkel az Európán belüli migránsok, de mégis substandard módon tudnak csak élni, de nem tudnak élni a jogaikkal, tehát nem megfelelően biztosítják jogaikat. A migránsok tehát a szituációs sérülékenységnek vannak kitéve, a nők esetében. Itt még gondot jelent az is, hogy a nemük is sérülékenyé teszi őket, illetve a hatalmi helyzet is negatíven hat rájuk. Többféle módon is sajnos kizsákmányolják ezeket a nőket az agráriumban. És valójában itt arról van szó, hogy egy mezőgazdasági előállítási módszer, termelési módszer termeli ki ezeket a lehetőségeket, Sokszor akár ember csempészetről is beszélnünk kell. Az Európai Unió közös mezőgazdasági, mezőgazdasági politikának a prioritása prioritásai azt jelent, olyan hatással vannak, hogy ezeknek a nőknek, vagy egyáltalán ezeknek a munkásoknak a szociális jogaira kevésbé figyelünk, és a a rendszer egész egyszerűen maga alá gyűri ezeket a személyeket, rugalmasnak kell lenniük, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. És az új tagállamokban sajnos ez a probléma sokkal inkább jelen van, és a, a női migránsok esetében, migráns munkavállalók esetében. Külön gondot jelent az, hogy nők, illetve hogy milyen hatalmi viszony alakul köztük és a munkaadók között. Ez leginkább az EU-n belüli migránsokra vonatkozik, és ezt mindenképpen prioritásnak érzem, hogy ezt a problémát megoldjuk. Olaszországban és Spanyolországban vizsgálódtunk leginkább itt Afrikából, Észak-Afrikából, illetve Kelet-Európából eléggé állandó a bevándorlók áramlása. Tehát mondom, ezt leginkább a dél-európai országokban lehet megfigyelni. Olaszország és Spanyolország az a két ország, a legtöbb migráns érkezik. Nagyon sok a mezőgazdaságban dolgozó női migráns. Olaszországban a ragúzai régiót vizsgáltuk leginkább. Francesca elmondta már az imént, hogy miért. Ott kezdtük el a terep munkát, mégpedig 2013-ban. Olaszországban más régiókban is szeretnénk ellátogatni, ahol leginkább észak-afrikaiak dolgoznak, illetve ahol a gettókban kénytelenek élni a migráns nők. Aztán Uelva esetéről is volt már szó Spanyolországban, az eper termelésről volt szó, illetve az almériai régió. Almériát sokszor műanyag tengerként is emlegetik, hihetetlenül nagy mértékű ott az a mezőgazdasági termelés az üvegházakban, folyamatosan érkeznek a migránsok és főleg nők. Olaszországban mi magunk végeztük a terepmunkát, Spanyolország esetében viszont a szakirodalomból építkeztünk. Mire jutottunk? Ja alapvetően szezonális munkásokról van szó, illetve sokszor körforgásos vagy körkörös mozgásokról van szó, és úgy véltünk, hogy Spanyolországban a helyi vagy regionális szakpolitikák még csak növelik a növelik ezeknek a munkásoknak a sérülékenységét. Nagyon sok egyébként a marokkói munkást, mondom nem csak kelet-európai nők dolgoznak itt, sokszor helyben, tehát Marokkóban írják alá a szerződéseket. Az e, kelet-európai nők esetében viszont nagyon sokszor különböző irodákon, tehát állásközvetítőkön keresztül írják alá a szerződéseket. Rendkívül fontos az, hogy rugalmasságot tudjanak, dugalmasakat tudjanak nyújtani ezek a munkavállalók, hiszen ezt, ezt, ez az igény rendelkezik, vagy ez az igény jelenik meg a mezőgazdaságban. Ne felejtjük el, hogy sokszor a nők családfők, illetve vannak gyerekeik, ne felejtjük el, hogy ez is közbejátszhat abban, hogy milyen hatalmi viszony alakul ki a munkaadó és a munkavállaló között. Olaszországban és Spanyolországban azt láttuk, hogy a munkakörülmények egyáltalán nem felel meg a normáknak. Általában fiatalabbak itt a munkavállalók, és kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, mint például a háztartásban dolgozó migráns munkavállalók, általában szegregáció, a szegregáció problémájával is meg kell küzdeniük, akár Uelvában, Almariában vagy Ragúzában van erről szó, illetve más olasz területeken is megfigyelhető ez az elszigetelődés, és nagyon sokszor egész egyszerűen a munka adójuktól függnek, illetve az is plusz sérülékenységet jelenthet, hogyha gyermekkel érkeznek ezek a nők, Francesca is beszélt erről. Ami a romániai munkavállalókat illeti, Ragúzában nagyon sokszor szexuális zsarolás, szexuális kizsákmányolás, és a, ott áll a probléma halmazban, és pszichés nyomást gyakorolnak a munkavállalókra, miután nem mindig van fizikai, fizikai nyomásgyakorlást, ezért nehéz feljelenteni, illetve nyomon követni, tetten érni az ilyen típusú erőszakot. Ez a fajta munkaügyi kizsákmányolás járhat szexuális kizsákmányolás is, és mondtam, a gyerekeket is sokszor zsalolás tárgyaként használják. A szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy Uelvában, Spanyolországban is ez előfordulhat, illetve máshol Spanyolországban is előfordul a szexuális kizsákmányolás, olyan esetben, amikor nem közvetlenül a mezőgazdaságban dolgoznak ezek a nők, hanem egyszerűen csak vidéken élnek gettókban. Olaszországban a szezonális munkavállalók körében a hatóságok teljes mértékben hiányoznak, tehát a lakhatást azt a hatóságok kiiktatásával kell megoldani, és éppen ezért miután a munkaadó, a szállásadó is, ezért ez nagyon könnyű terep a szexuális kizsákmányolásnak. Azt gondolom, a strukturális tényezőket kell megvizsgálni, hogyan jön létre ez a helyzet, tehát a mezőgazdasági feltételeket, a mezőgazdasági rendszert, az egész kontextust kell föltérképezni. Létezik egy olyan tanulmány is, amely az EU, az EU jogi keretét vizsgálja, mennyiben vagyunk képesek arra, hogy a jogi keret föltérképezze a problémát. Mm, okay, I will now... Jó napot kívánok! Én a tanulmány második részéről beszélnék, és különösen arról a két részéről, amely a nemzetközi és nemzeti kényszermunka, illetve emberkereskedelmi jogi hátteret eh, illeti. Először is megnézzük, hogy eh, mi a definíciója az ember eh, kereskedelemnek, illetve a rabszolgamunkának vagy kényszerített munkának, mik a nemzetközi jogban, az egyezményekben a definíciói, és eh, mi most eh, megnézzük azt is, hogy mennyire problémásak ezek a koncepciók a gyakorlatban, és mennyire nem egyértelmű a megkülönböztetése ezeknek a bonyolult témáknak, a rabszolgaságnak, illetve az emberkereskedelemnek. Itt utalunk majd az Emberi Jogi Bíróság esetjogára is ami a nemzetközi jogi keretet illeti, itt eh, a 2005-ös eh, emberkereskedelem elleni egyezményre gondolunk, amely eh, Európa tanácsi egyezmény, és amely egy fontos lépés volt, mert emberi jogi megközelítést eh, hozott eh, a képbe. Ez az egyezmény meghata, megfogalmaz bizonyos elveket, például a feltétel nélküli segítségnyújtás, illetve az áldozatok büntethetetlensége, eh, a, az ilyen eljárásokban mind a kettő elengedhetetlen, és ezek megjelennek a 2011-es európai irányelvben is. A tanulmányban beszéltünk még eh, arról is, hogy különböző nemzetközi egyezmények az ILO eh, részéről eh, meghatározzák a kényszermunkának a témáját. 2014-ből volt egy ilyen egyezmény, illetve a 203-as kiadvány, ami az ENSZ munkáját illeti ott odafigyelünk ami az EU munkáját illeti, ott odafigyelünk a 2011 per 36-os irányelvre, amely megint egy fontos továbblépés volt a korábbi irányelvekhez képest, eh, és eh, ez eh, egy emberi jogi alapú, gender megközelítésű változtatást jelentett. Ez is tartalmazza a feltétel nélküli segítségnyújtás, illetve a büntethetetlenség koncepcióját. Ugyanakkor a tanulmányban azt mondtuk, hogy az EU jogszabályokban ez nem mindig jelenik meg, ez a két e, elv. A tanulmányban arról is szólunk, hogy ezt az irányelvet e, jó néhány tagállamban nem jól vették át, különös tekintettel a támogatásra és védelemre, az áldozat támogatásra és védelemre vonatkozó részeket, részekre. Ami a többi EU jogszabályokat illeti, kizsákmányolással kapcsolatban most sajnos nincs időm arra, hogy ezeket részletesen átvegyem. Itt eh, csak eh, utalok arra, hogy a 2013 per 36-os a szezonális munkavállalókról szól. Az irányelv tartalmazza azt, hogy a munkavállalónak lehet, legyen lehetősége a munkáltató megváltoztatására, azonban ez sem kötelező, és az esettanulmányunk különösen Spanyolországban azt mutatja, hogy a nem végrehajthatóság, vagy a nem végrehajtottság kérdése a, a kiszolgáltatottságot növeli. Az irányelv ráadásul nem foglalkozik fontos kérdések. At EU legislation on posting workers. Ami pedig a kiküldött munkavállalók irányelvét illeti, a szociális dömping és kizsákmányolás ellen nem nyújt hatékony védelmet, illetve azt is mondtuk, hogy 2011-ben a bizottság javaslatot tett a 96 per 71-es irányelv módosítására, amely jobb egyensúlyi helyzetet akar létrehozni a versenyszabályok, illetve a munkaerővédelmi szabályok között, ami pedig a kizsákmányolást E, illetve a kereskedelmet illeti, emberkereskedelmet illeti, megint csak megvizsgáltuk az EU jogszabályokat, illetve kitekintettünk a migrációs politikára is, és rámutattunk arra, hogy a 2011 per 36-os irányelvnek az innovatív megközelítését a többi EU jogszabály nem követte, és külön kifejeztük azt, hogy az EU migrációs agendája, illetve a migráns csempészés elleni stratégiája csak bizonyos csoportok kiszolgáltatottságára figyel oda, gyerekekére, nőkére, és nem taglalja azokat a struktúrákat, amelyek a migránsokat kiszolgáltatottá teszik. Emellett azt is kimondtuk, hogy a az emberkereskedelem felszámolása a cél, mint átfogó stratégia, de nem szól az áldozatvédelemről, például nem említi a feltétel nélküli segítségnyújtást. Ami az EU migrációs politikáját illeti, a tanulmányunkban rámutattunk arra, hogy az európai biztonság és migrációs célú napirendek e, leginkább az emberkereskedelmet a szervezett bűnözéshez kötik, és eh, nem figyelnek a dokumentumokban arra, hogy hogyan lehet hatékonyan megvédeni az áldozatok és potenciális áldozatok emberi jogait. A migrációs eh, európai dokumentum a, leginkább a határőrizetre koncentrál, illetve az embercsempészek elleni fellépésre. Ahogy az már nyilvánvalóvá vált, a határok lezárása kifejezetten növeli az emberkereskedelmet és embercsempészetet, biztonságos, legális migrációs csatornák nincsenek Európában, kivéve a legjobban képzettekre vonatkozóakat. Emellett um, a menedékjogi EU politika szintén növelheti a kizsákmányolhatóságot az agráriumban különösen. A regularizációs csatornák hiánya, illetve a hotspot megközelítés végrehajtása a migrációs politikában valamint a javasolt reform, különös tekintettel a biztonságos harmadik országok kérdésére, így együtt eh, ahhoz vezethetnek, hogy olyan migráns kategóriák jelentkeznek, keletkezhetnek, amelyek nem férnek hozzá a menekültügyi rendszerhez, és eh, ott maradnak kiszolgáltatva az Európai Unió területén. A tanulmányban figyelünk a nemzeti gyakorlatokra is, a jó nemzeti gyakorlatokra, amelyeknek célja, hogy megakadályozzák a kizsákmányolást. Sajnálatos módon az idő hiánya miatt erről nem tudok beszélni részletesen. Két dolgot mégis kiemelek. Az olasz jogszabályra koncentráltunk, amely áldozatközpontú, és eh, a az erőszak áldozatainak eh, humanitárius tartózkodási engedélyt kap, ad, függetlenül attól, hogy együttműködnek-e az büntetőeljárásban a hatóságokkal. Azonban arra is rámutattunk, hogy az innovatív megközelítést aláássa az a tény, hogy eh, nem megfelelően alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket az országban. Egy másik érdekes jó gyakorlat, amit megvizsgáltunk, a brit eh, Gangmasters and Labour Abuse Authority, amely a mezőgazdasági munkák eh, felügyeleti hatósága, és a célja az, hogy eh, megakadályozza a kizsákmányolást, illetve a kiszolgáltatott munkaerővel való visszaélést. A tanulmány, amikor az olasz esetet nézte, az olasz gyakorlatot nézte, rámutatott néhány alulról jövő kezdeményezésre is, amelyet helyi, amelyeket helyi civil szervezetek indítottak áldozatvédelmi vagy kizsákmányolás felszámolási célzattal. Sajnálatos módon megint csak nem tudok róla részletesebben és hosszasan beszélni, csak megemlíteném a Ragúza környéki egyesületek munkáját, amelyek e például a migráns nők közlekedési lehetőségeit javították, különösen itt az üvegházakban dolgozó nőkét illetve létrehoztak egy iskolabusz szolgáltatást is a gyerekekkel odaköltöző migráns nők számára. Összefoglalásképpen a jelentés azt állítja, hogy a mezőgazdasági ágazatban a kizsákmányolás felszámolása az a büntetőjogon túli eszközökkel, koncentrált eszközökkel érhető csak el, emberi jogi, nőjogi megközelítéssel, fellépve a strukturális okok ellen, amelyek a kiszolgáltatottsághoz és bizonytalansághoz vezetnek, eh, és ezzel kizsákmányolhatóvá teszik a munkaerőt. Néhány ajánlást is tettünk az EU intézmények, illetve a tagállamok számára. Megint csak az időhiány miatt erről nem tudok beszélni, de jó lenne, hogyha a vita során esetleg erre visszatérhetnénk. Köszönöm minden résztvevőknek az előadást, és most kevés időnk maradt ugyan, de szeretném megkérni az előadókat, hogy reagáljanak milyen kérdésre, amelyet a képviselők feltettek. De kérem, hogy két percben tegyék ezt. Válaszolva egy korábbi kérdésre, milyen férfi és női fizetés közötti különbség, ez volt a kérdés. Néhány külön eseten túl, ugye a roma közösségre gondolok, akik eh, Ragúzában egyébként elég nagy számban vannak jelen. A nők alacsonyabb fizetést kapnak, mint a férfiak. Ne felejtjük el, hogy van itt egy közvetítő is, tehát az ő jelenlétéről sem szabad eh, elfeledkezni. Ami pedig a román lakosságot illeti, vagy közösséged. Több esetben kapnak szerződést a nők. Van egy különleges eset, az egyik, az, egy, az a nők közül egy volt, tehát egy olyan nő volt, akikről, akikről az imént is beszéltem, aki feljelentést tett. 30 euróval keresett többet, mint a többiek, egyébként gyerekes anyáról van szó, de ezért bizony zsarolták őt, és pontosan azért, mert többet keresett, gondolta úgy, hogy továbbra is ebben a helyzetben kell maradnia, tehát ezért nem lépett ki ebből a helyzetből. Beszélnem kell még a büntetésekről vagy szankciókról. Ugyanaz a nő, amikor tíz év visszaélés után feljelentést tett, és hat abortuszon esett túl, a munkaadó által elkövetett kizsákmányolások után. A bíró a vádban a rabszolgasságot jelölte meg, nagyon-nagyon súlyos fizikai és egyéb pszichés kizsákmányolásnak volt kitéve. Minden éjszaka felkereste őt a munkaadója, és szexuális szívességeket kért tőle. Gyakorlatilag be volt zárva ez a nő. Amikor egy román pap fölkereste őt, és végre összeszedte bátorságát ezt a nő, és feljelentést tett, akkor mondom, a bíró a vágyában, vagy a, a, a vádak között a rabszolgasságot jelölte meg. Egyébként Olaszországban van erre vonatkozó törvény, de mégsem volt elég, bíró, elég bátorsága a bíróságnak, hogy ezt alkalmazza tíz évig volt rabszolga sorban ez a nő, de végül mégsem ilyen ítélet született, hanem a szexuális kizsákmányolás miatt ítélték csak el a munka adóját. Nem volt elég bátorsága az igazságszolgáltatásnak ahhoz, hogy a rabszolgaságot is megemlítse. Ehm, doamnelor și domnilor europarlamentari, Tisztelt képviselők! Amint az előbb hallottunk Peres asszonytól, szeretném elmondani, hogy Dancsilla miniszterelnök asszony ellátogatott Rágúzával egy delegációval. Körülbelül 5000 gazdaságot azonosítottak be a vidé, azon a környéken, ahol kb. 7500 román nőt alkalmaznak. A látogatás után közvetlenül állást foglaltunk a román kormány részéről, és kapcsolatba léptünk a raguzai szervezetekkel, illetve Románia északnyugati részén, ahonnan sok migráns munkavállaló indul Raguzába. Ott is kampányt indítottunk, megpróbáltuk a ismeretterjesztő kampányt folytatni. Ezen kívül az olasz hatóságokkal együttműködve ellenőrzéseket végeztünk ezeken a gazdaság, ezekben a gazdaságokban, és hát úgy tűnik, hogy a következő helyzet a migráns munkavállalók, ezek bennem jelentett munkavállalók Romániából, a többség nem volt hajlandó szóba állni velünk, nem akarták bejelenteni az olasz hatóságok felé a visszaéléseket. Hát pont ez lett volna a legfontosabb lépés, hogy ne fedezzék ők is ezeket a cselekményeket. Úgyhogy az ellenőrzéseket követően a raguzai környéken. Jelenleg a helyzet a következő, legalábbis ezt az információt kaptunk. Javult a helyzet, úgyhogy mi optimisták vagyunk, hogyha folytatjuk a kezdeményezéseinket, és tovább is védjük a román munkavállaló nőket Raguza és környékén, akkor javulni fog a helyzet. Amit a svéd képviselő asszony mondott, a gyermekek helyzetéről hogy mennyire sérülékenyek. Romániában a gyermekvédelmi hatóság a következőt állapította meg. 95 ezer gyermek él Romániában jelenleg, akik szülői ellátás nélkül maradtak, mert a szülők legálisan vagy illegálisan külföldön vállaltak munkát. Aztán a komolyabb büntetések kiszabását illetően azokra, akik segítik és fedezik ezeket a fajta visszaéléseket. Minden esetben ugyanazt a választ kapjuk. Nagyon nehéz, mert maguk a munkavállalók nem akarnak feljelentést tenni. Nem akarnak együttműködni a segítőkkel ami azt jelenti, hogy a gátlástalan közvetítőket védik, akik ezt a modern rabszolgasságot lehetővé teszik. A két előadást illetően, amely Európáról adott áttekintést, igaz, hogy Románia esetében Olaszország és Spanyolország a két fő célország. Jelenleg ez egy gyenge pontunk. Különösen figyelembe véve, hogy Romániában sincs elég munkerő. Kb. 200 ezer betöltetlen álláshely van jelenleg Romániában. Ez is probléma, de ezen kívül nagyon fontos az is, hogy elmondjuk, hogy Románia a mozgásszabadság jogát tiszteletben tartja, hiszen az emberi jogok nyilatkozatában, illetve a romániai alkotmányban is szerepel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. És most pedig e, még egy válaszadást várunk. Két rövid válaszom lenne. Az a kutatás, amire én utaltam. Igen, találtunk a fizetések között különbségeket nők és férfiak között. Nyilvánvaló, hogyha a formális munkaerőpiacon létezik eh, ez a szakadék, akkor mert ne tükröződne ez le az informális munkaerőpiacra. Ezen kívül az önök jelentését illetően kitűnő kutatási munka de amit érdekesnek tartok, az az. Önök megállapították, hogy a jogi eszközök, amelyek a menedékesek és a menedékkérők jogait védik az EU-ban, védik ezeket a jogokat szélesebb körben is. De itt az a helyzet, hogy a mezőgazdaságban hogyan védhetnénk meg olyan munkavállalókat, nőket, gyerekeket, akik legálisan mozognak, legálisan mobilisak Európán belül. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes kérdés. Elnök, köszönöm. Köszönöm minden hozzászólónak. Ennek a meghallgatásnak a célja az volt, hogy megvizsgáljuk az érintett nőknek a munka és életkörülményeit, megállapítsuk, hogy hogyan lehetne őket védeni, hogyan lehetne megakadályozni ezt a helyzetet. Kollégák, ha meg akarjuk akadályozni azt, hogy az EU-n belül a mezőgazdasági gazdaságokban ilyenfajta visszaélések következzenek be, akkor sokkal többet kell tennünk. Nekünk mint jogalkotóknak és a nemzeti szinten is együtt kell, hogy működjünk. Köszönöm szépen! Uh, next point on our agenda. A következő napi rendi pont a szexuális zaklatás megakadályozása a munkahelyeken, illetve a közterületeken egy jelentéstervezet. Megadnám a szót az előadónak. Sí, grazie, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálom röviden felvázolni azt, hogy miért szerettük volna egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában. A szexuális kizsákmányolás, illetve zaklatás közterületen, illetve munkahelyen. Ez a cím. Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió intézményei, illetve a női jogi szakbizottság is hallassa hangját ezen a téma, ebben a témában. Gondoljunk azokra a nőkre, akik többek között a MeToo kampány jegyében elmondták a véleményüket, beszámoltak arról, hogy őket milyen sérelmek érték. Nagyon fontos az, hogy valamilyen módon reagáljunk azokra az erkölcstelen válaszokra, amik a MeToo kampány során ér érkeztek. Látható volt az, hogy a nőket a nők még mindig kétszeresen is áldozatok. Először is áldozatok, mert kihasználják, kizsákmányolják, zaklatják őket, de másodszor is áldozatok, hiszen megítélik őket azért, ahogyan öltöznek, ahogyan szórakoznak, amit mondanak. És azért is sokszor elítélik a nőket, mert nem tesznek azonnal feljelentést. Ezek a nők rólunk szólnak, függetlenül attól, hogy egy szegényekről, gazdagokról, híresekről vagy ismeretlenekről van szó, bármilyen társadalmi osztályra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy milyen vallású, milyen fajú emberről van szó. Gyakorlatilag minden nő elszenvedett valamilyen zaklatási vagy visszaélési módot, függetlenül attól, hogy ez egy explicit zaklatás vagy visszaélés volt, vagy nem. S ez minden esetben azt jelenti, hogy a nők szabadságát korlátozzák, a karrierünket, illetve az életünket korlátozzák. Ez egy rendkívül bonyolult kihívás, egyértelmű. Az adatok regionális európai szinten azt mutatják, hogy nagyon riasztó a helyzet. Az összes kutatás azt mutatja, hogy több mint a nők fele volt kitéve élete során már zaklatásnak. Úgy gondolom, hogy stratégiát kell kidolgozni, hogyan lehetne megoldani a problémát, hogyan lehetne megelőzni ezeket az eseteket, és nagyon fontos, hogy arról is beszéljünk, hogy eh, változnak a szexuális zaklatásnak vagy kizsákmányolásnak a formái az új technológiákkal, például ugye a különböző eh, közösségi oldalakon is eh, olvashatók, láthatók ezek. Vagy például egy mobiltelefonnal elkészített filmfelvételen keresztül is, amit föltöltenek az internetre, létre lehet, végre lehet hajtani zaklatást. Vannak itt olyan módszerek is, vagy olyan lehetőségek is, amikről korábban még nem hallottunk. Éppen ezért nekünk is meg kell a válaszoknak, a reakcióknak és újszerűeknek kell lenni. Vagy nagyon fontos az is, hogy az utcán, a bárban, a moziban, a munkahelyen, bárhol lehet zaklatni egy nőt, ez ellen is föl kell lépni. A nők viszonylag rövid ideje tudnak a közérdekű, illetve közéleti feladatokat vállalni. Nos, sok helyen ez épp hogy csak elkezdődött ez a folyamat, de láthatjuk, hogy a nők egyfajta fejlődésen mennek keresztül és a mobbing, az aklatás diszkriminatív jellegű, ez egyértelmű, ezt le kell szögeznünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy így is próbáljunk meg ellenük küzdeni, tehát diszkriminációról van szó. A patriarchális, nem a patriarchális kultúra maradványaként kell ezt kezelni, hanem a, a női emancipáció egyik nem kívánt mellékhatásáról van részben szó. A nőket nem szabad stigmatizálni, de sajnálatos módon még mindig látható ez. Nagyon sok esetben tapasztalnak a nők munkahelyi zaklatást vagy mobbingot. Ezt nehéz megszüntetni, beszéltünk az előbb erről a meghallgatás során. hogy ezt a szőnyeg alá söpörjük, ezt az egész problémarendszer, ez azt jelenti, hogy ismételten áldozattá válnak a nők. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a férfiak és nők alapvetően egyformák, egyenlőek. Nagyon fontos az, hogy a sztereotípák, a, a, a, habis, a hamis, a hibás sztereotípiákat valamilyen módon meg kéne szüntetni. Erről már többször beszéltünk, én is beszéltem erről többször. De hát fontosnak tartom az, hogy a plenáris ülésen milyen szörnyűségeket kellett hallanunk a, a férfi kollégáktól. Ők nagyon becsmérelték a mi munkánkat itt a szakbizottságban, pedig már régóta, és nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. és sajnos a nők még mindig ki vannak, még mindig ki vannak téve kis és nagy zaklatásoknak, megkülönböztetéseknek, diszkriminációknak. Nem csak a zaklatásról van szó, hanem arról, hogy ennek milyen hatása van a nőknek a magán és közéletére, és a nők méltóságát szabja ez meg. Természetesen az oktatásban is nagyon fontos szerepe van a nőknek, illetve az oktatásban is el kell érni azt, hogy megváltozzanak ezek a sztereotípiák. Nagyon fontos az, hogy a munkahelyeken is legyenek erre fölhívó tájékoztatások, képzések. De az egyes számú probléma az, hogy hogyan lehet egy jogi definíciót megtalálni. Elnézést, hogy ilyen sok ideje beszélek, próbálom rövidre fogni. Gyorsabban fogok ezért beszélni. Tehát a jelenségeknek egy megfelelő jogi definíciót kell megszabni. Sajnos európai harmonizált definíciót még nem sikerült találni, de a MeToo mozgalomnak köszönhetően egy szociális definíciót immáron sikerült kialakítani, de sajnos ez még jogi kereteket nem kapott, tehát erre kéne leginkább odafigyelnünk, és a szövegtervezetben, ezt el is olvashatják. Még egy dolog, van itt egy közhely. Mondtam az előbb is, hogy újabb területeken, tehát akár a virtuális életben is el lehet követni immáron zaklatást. Beszéltem a közösségi oldalakról, beszéltem arról, mi a webben történhet. Leginkább ezt próbáltam kihangsúlyozni a tervezetben, a szövegtervezetben, és természetesen várom a kollégák gondolatait, elképzeléseit és a módosítókat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most az árnyékjelentéstevők következnek. Néppárt. Anna Zaborska következik, és de őt Kozlovska asszony helyettesíti parancsolja. Bardzo pani przewodnicząca, pani sprawozdawczyni, szanowni pani. Köszönöm. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Először is Zaborszka asszony eh, nevében kérek bocsánatot azért, hogy nem tud itt lenni. Eh, megosztotta velem a nézeteit. Először is rendkívül méltányolja ezt a munkát, amit eh, az olasz kolléganő elvégzett, és amely nem csak a negatív aspektusára koncentrál ennek a jelenségnek, a nők szenvedésére, hanem körüljárja a lehetséges megoldásokat is. Zaborska asszony szeretne, szeretne rámutatni arra, hogy a férfiak is komoly szerepet kell, hogy játszanak a probléma, a megoldások megtalálásában és a felvilágosítás, a tudatosítás is fontos lépések kell, hogy legyenek. Vannak azonban eltérő megoldási javaslatok a zaklatás, az erőszak eh, vonatkozásában, ide tartozik a munkai szexuális zaklatás is, de a célok közösek. A cél az, hogy eh, megszüntessük az erőszaknak eh, minden formáját. Ne csak a nőkre gondoljunk itt, hanem a társadalom összes többi kiszolgáltatott tagjára is. Zaborska asszony a terminológiával kapcsolatban bizonyos aggodalmakat fog kifejezni majd módosítók formájában. Köszönöm, most pedig megadom a szót Beszerel a asszonynak a de csoport frakció. Köszönöm. Szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. Én az ALDE árnyékjelentéstevője voltam a tavaly októberi szexizmus elleni jelentés során. Együttműködtem most eh, az olasz eh, kolléganővel is, mindannyian tudjuk, hogy eh, a szexuális zaklatás sok helyen probléma, a munkahelyen is, de a politikai életben is az elmúlt 30 évben értünk el jelentős eredményeket, ugyanakkor vannak még feladatok előttünk megérteni annak okait, körülményeit. Tudjuk azt is, hogy amikor a szexuális zaklatásról beszélünk, általában vannak sémák, ehm, például eh, az áldozathibáztatás ehm, illetve az összezárás. A változatok nem feltétlenül tudják az eljárásokat, ismerik az eljárásokat, ráadásul a hatalmi viszonyok is fontos szerepet játszanak itt. Az áldozatok nem panaszkodnak, nem mernek panaszkodni, ezt meg kell változtatni. Itt tenemos que combatir és természetesen nagyon fontos az, hogy minden lehetséges eszközzel fölépjünk a szexuális erőszak ellen. Az Európai Uniónak vannak próbálkozásai, vannak bizonyos európai jogszabályok is, de sajnos ezt a tagállamok nem mindig alkalmazzák, vagy nem teljes mértékben. Így, így támogatjuk a jelentéstevőnek azt a kérését, hogy a különböző ellenőrzéseket javítsuk, tehát hogy ellenőrizzük azt, hogy a tagállamok mennyiben alkalmazzák az Európai Uniós jogszabályokat szexuális zaklatás esetében. Spanyolországban is nagyon nagy szükség van erre és láthatjuk Spanyolországból is azt, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy legyen egy közös európai definíció. Nagyon fontos az, hogy mindenki elfogadja és ratifikálja az isztambuli egyezményt, illetve hogy legyen egy európai összetartás ebben az egész kérdésben. Aztán ott van a kiberzaklatás, a közösségi hálón történő zaklatás, itt is nagyon-nagyon súlyos a helyzet, és leginkább a nők és a gyermekek érintettek, illetve a lánygyermekek érintettek. Itt is megjelenik tehát a gender kérdés, és megint fölmerül az, hogy az isztambuli egyezményt alá kell írni. Vannak még mindig olyan tagállamok, amelyek nem ratifikálták az isztambuli egyezményt, ezt sürgősen meg kell tenni. Illetve szeretném azt kérni, hogy a keltés definícióját egy kicsit szélesebb vagy tágabb értelemben fogalmazza át az Európai Bizottság. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen um, a mi munkaprogramunkban a jövő évre vonatkozóan, illetve a nők és a, a lányok elleni erőszak összes formájával szemben küzdenünk kell, és azt gondolom, hogy erre most, ezt most kell elkezdeni, ezt a harcot. Szeretném, hogy ha az Európai Parlament zaklatásról szóló állásfoglalását mi hamarabb mindenki végrehajtaná. Sajnos túlságosan lassú volt ezzel kapcsolatban az előrelépés itt a házon belül is, pedig mindenképpen feladatunk az, hogy a zéró tolerancia elvét meg is valósítsuk a zaklatással kapcsolatban, illetve hogy tudjuk segíteni az áldozatokat. A MeToo kampánynak a lendületét még mindenképpen ki kell használnunk, jó lenne, hogyha végre napfényre kerülnének ezek a dolgok, illetve hogyha meg tudnak védeni az áldozatokat. Még egy utolsó dolog, már nagyon várom a június 20-i meghallgatást, kíváncsi, kíváncsi vagyok rá, köszönöm. Köszönöm. Thank you, Madam President. Um, this, this report... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy hatalmas társadalmi probléma. Sokkal nagyobb, mint ami ennek első látásra tűnik. És a szexuális zaklatást és a szexuális erőszakot illetően egyre több botrányos esetet hallunk, Hollywoodtól kezdve egészen a Lamanada esetig Spanyolországban. Nagyon gyakran hallunk ezekről az esetekről a médiában, de ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran az áldozatok magukon, magukban kell, hogy elszenvedjék ezeket a sérelmeket. Azzal, hogy erről most erre most felhívjuk a figyelmet, nagy előrelépést teszünk, de sajnálatos módon a társadalmunk még mindig patriarchális eh, szempontok szerint épül fel. A szexuális zaklatás a nő, nők eh, esetében egy emberi jogi sértés, ahhoz, hogy megváltozzon a helyzet, ahhoz eh, a hatalmi struktúránkon kell változtatnunk, és le kell számolnunk a társadalmunkban tapasztalható erőszakos attitűdökkel. Úgyhogy a zöldek részéről üdvözlöm ezt a jelentés tervezetet. Ez egy nagyon átfogó és jó jelentés. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a szexuális zaklatásról és erőszakról a politikai intézményekben erről is szó essen. És mi, mint megválasztott politikusok, külön felelősséget kell, hogy vállaljunk, hogy leszámoljunk ezekkel az esetekkel. A módosítóinkban hangsúlyozni szeretnénk néhány pontot. A képzést, ismeretterjesztést nem csak a bírák és rendőrök számára, hanem a politikai pártokon belül is. Prevenciós intézkedések a munkahelyen, a pártokban és politikai intézményekben megfelelő eljárások arra, hogy leszámoljunk ezzel a helyzettel, támogassuk az áldozatokat, és végül egy kiegyensúlyozott jogi keretre van szükség nemzeti, európai és nemzetközi szinten is. Úgyhogy a módosítóink ezeket a kérdéseket célozzák. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig a raportőré a szó, de csak két-három percben.